elvileg nem nekem kellene itt most elnökölnöm, de egy kis filmet forgatunk a spanyol televízió számára, és az az alelnök, akinek most kellene elnökölnie, nincs itt, ezért kihasználom az alkalmat, leülök és elnökölök, így legalább nem késlekedünk túlzottan sokat úgyhogy én leszek most itt a spontán és önkéntes alelnök helyettes, annak érdekében, hogy ne legyen túlzottan sok késlekedés, aztán majd Karasz kolléga megérkezik, ha jól emlékszem, róla van szó, neki kellene elnökölni. Ha valaki szót kért, vagy nem, miről, miről is van szó? Tessék, parancsoljon. Elnök úr, Köszönöm a szót. Először is szeretnék gratulálni a televíziós fellépéséhez, de én csak a kecsdiára szerettem volna jelentkezni. Ennyi, köszönöm. Para, por haber casado hábilmente el ojo del... Rendben van. Úgy gondolom, hogy nagyon ügyesen hívta fel magára a figyelmet, úgyhogy mindenképpen szót kap.